Okay, colleagues, can I bring the meeting to all? Kedves kollégák, kezdjük meg az ülésünket. Első megjegyzésem az, hogy mindenki előtt ott a napi rendtervezet. Ezt szeretném elfogadottnak venni, ha senkinek nincs ellenvetése. Jó, rendben, akkor rátérhetünk a legutóbbi ülésünk jegyzőkönyvének elfogadására. Azt elfogadtuk, köszönöm szépen, és a következő két napi rendi pont az mind a kettő az én jelentésem, de először a tengerészek képzésének minimum szintjéről szóló parlament és tanács irányelv módosításával kezdjük. Úgyhogy még egyszer csak annyit mondok, szeretném hangsúlyozni, hogy az irányelvre vonatkozó javaslatnak az a célja, hogy a legutóbbi változtatásokat átültessük az EU joganyagába, hiszen a nemzetközi megállapodást Manilában módosították, és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet manilai konferenciáján 2011-ben módosították, tehát ezt az egyezményt, és ezt ültetjük át az EU joganyagába. Ezért korlátos a módosítási lehetőségünk, csak az EU eljárásaira vonatkozó módosításokat nyújthatunk be. Mik az egyezményre vonatkozó változások, a képzés, értékelés, erre vonatkozó rendelkezések szigorítása, az egyes a csalás megelőzése, az egyes igazolások, minősítések, képesítések elfogadása, a munkaképesség, vonatkozó követelmények és így tovább. Egyébként ez az egyezménynek a módosításai már életbe léptek 2012. január 1-től, júniusban lesz egy triológus, Úgyhogy én arra kérném a képviselőket, még egyszer mondom, még egyszer mondom hogy az átültetésről van csak szó, tehát a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben elfogadott egyezmény módosításait ültetjük át az EU joganyagába, a tagállamok ennek tagjai, tehát már eleve elfogadták ezt, úgyhogy mi nem sok mindent tehetünk. Előadóként én azt mondanám, hogy az IMO keretében elfogadott módosítások azok nem jelentettek hátralépést, amennyiben ezek hátralépést jelentenek, akkor a mi feladatunk az, hogy jobban kiigazítsuk ezeket. Szeretném emlékeztetni a képviselőket arra, hogy a manilai módosításoknak az átültetésével késlekedünk, le vagyunk maradva, mert 2012. január 1-től ezek már érvényben vannak, ahogy már említettem. Én nem hiszem, hogy szükség van bármiféle további késlekedése, tehát át kell ültetni ezeket a módosításokat, és én nagyon szeretnék első olvasatban megállapodni a Dán elnökség segítségével, ha ez lehetséges. Na, akkor néhány módosítóról hadd szóljak. 96 módosítót nyújtottak be a bizottsági javaslathoz összességében. Miután ezeket megvitattuk, néhányat visszavontak, és volt egy pár, amelyről nem fogunk szavazni, 20 módosításról, azért, mert ezek pusztán technikai dolgokra vonatkoznak, nyelvi változtatások, vagy pedig azonosak más módosító indítványokkal. Marad 29 módosító, amelyet a foglalkoztatási bizottságban készítettek, én 40 módosítót nyújtottam be. Ezeknek nagy része a szöveg minőségét javítja, tehát tisztázom, tisztázok benne dolgok, dolgokat. Aztán a statisztikai adatokra vonatkozó a rendelkezéseknek ugye meg kell felelni az adatvédelmi, az Európai Uniós adatvédelmi követelményeknek. Az a Foglalkoztatási Bizottság ugyanebben a témában benyújtott több módosítóindítványt, indítványt, és én előadóként ezeket támogatom. Plasztó asszonynak nagyon köszönöm, hogy visszavonta néhány módosító indítványát. A 47, 49, 56, 58, 59 és 60-as. 58 és 62-es, javítja magát az előadó módosítóit, azért mert ezek problémát okozhattak volna a tanácsban a megállapodás elérésekor. Kumuszakosz kolléga módosítója, a 38-as egyébként utal erre, a 2006-os munkaügyi, tengerészeti munkaügyi konvencióra is utalnak, de én ezt a 45-ös módosítomban szintén megemlítem. Tehát ezért köszönöm a kollégának, hogy visszamondta a módosítóit. A nyelvi követelményekkel kapcsolatban az 50-es módosító egy szóbeli módosító lesz. Itt a kolléganő azt javasolja, hogy az angol nyelvre való hivatkozást távolítsuk el a szövegből, ez szerintem hasznos. Van valami, amit nem tudok támogatni, Tusszesz úr módosítóinak a nagy részét. Ezek a módosítók szerintem most itt a, az egyezmény módosítainak átültetésén túlmennek. És ez egyébként is az EU jogszabályokban már szerepel. Sajnos nagyon sok módosító mellé, a kolléga módosítói mellé mínusz jelet kellett tennem. És ez itt például a pihenőidővel kapcsolatos módosítókra is vonatkozik. Két preambulum bekezdése vonatkozó módosítóját támogatni fogom, annak ellenére, hogy szerintem nem feltétlen jó helyre tette be ezeket a módosításokat. Nem saját kezdeményezésű jelentésről van szó, ne feledjük el, hanem jogszabályról. A többi preambulum bekezdése vonatkozó módosítóit nem tudom támogatni, ezek nem érvényesek, nem vonatkoznak erre a jogszabályra, tehát itt most csak arról van szó, hogy az egyezményt például ő kiterjessze mindenkire, aki hajók fedélzetén dolgozik, valamint a az őrködésre vonatkozik. És amikor a tagállamok ratifikálják a módosításokat, ezek életbe is lépnek. Kompromisszumos megfogalmazást javasolnék a képviselőknek. A foglalkoztatási bizottsággal ezt már elfogadtuk a minimális pihenőidőre vonatkozik ez a kompromisszumos módosítás. Ez azt jelenteni, hogy az én hármas módosítómat összekapcsolnánk a foglalkoztatási bizottság kettes módosítójával. Remélem, hogy majd el tudunk juttatni mindenkinek egy példányt ebből a kompromisszumos módosítóból a holnapi szavazás előtt. Azért van erre szükség, mert sokkal világosabban fogalmaz, és így a pontos hivatkozásokat tesszük meg a meglévő EU jogszabályokra, a kollektív megállapodásokról és pihenőidőről, és beépítjük a korlátokat, amelyeket a manilai módosítások vezetnek be. Hát ezzel kapcsolatban, ami a módosítókat illeti, csak ennyit mondanék, de még egyszer elismétlem, hogy mi a célunk. Tehát a célunk az az, hogy az IMO manilai módosításait beépítsük az EU jogszabályokba, tehát hozzá ehhez igazítsuk az EU jogszabályokat, és azokon a pontokon, ahol az EU jogszabályok tovább mennek, garantáljuk azt, hogy meg is, maradjon, meg is maradjanak ezek a szabályok, tehát hogy ne vonjunk le semmit a jelenlegi szabályozásból. Vannak olyan képviselők, akik túlléptek a jelenlegi feladatunkon, a módosítóikban, tehát tovább mentek, messzebb mentek. Sajnos ezeket a módosítókat nem tudtam tehát elfogadni, mínuszt tettem melléjük a listában. Kún úrnak fogom megadni a szót most, de még egyszer mielőtt átadom a szót, hadd mondjam el, hogy az árnyékelőadók nagyon segítőkészek voltak, és Kumuszekos úrnak is köszönetet mondok, de minden árnyékelőadónak még egyszer. Parancsoljon! Danke, Herr Präsident. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentést illetően, amelyet illetékes szakbizottságként alakítottunk ki, és Komucákos kollégám képviseletében elmondhatom, hogy sok dologban teljes mértékben egyetértünk, különösen abban a helyzetben, amikor EU-ként a maniliai konferencia eredménye és megállapodása mögött nem maradhatunk el, éppen ezért döntő jelentőségű, hogy különösen a technikai képzéssel foglalkozzunk, ami a hajók ö, engedélyeit illeti, a technikai engedélyeket, az EU valamennyi tagállamában ugyanolyan követelményekkel, hogy létezzenek e tekintetben, és az egyes engedélyek, tanúsítások, az orvosi követelmények vonatkozásában, ahogyan Brian Simpson is elmondta, hasonló helyzetet kell kialakítani, tehát mindaz, ami a safety és security területeit illeti a hajózásban, különösen az utasszállító hajókon, a kompokon és a nagy tengerjáró hajókon, hiszen voltak már sős incidensek. Nos, ezeket a területeket kell támogatnunk, ezt valamennyien támogatjuk, valamint azokat a módosítókat, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy ne maradjunk el a manilai jelentés mögött. Ami ezen túl megy, ez egy nagyon összetett helyzet, erről Brian Simpson már szót ejtett, az IMO van, minden egyes tagállam külön-külön tag, az EU viszont nem. Tehát ezeket a jogi követelményeket megfelelően össze kell ö, ö, egyeztetni. A kalóz elhárítás elleni tréninget illetően itt valóban Afrika szarva térségéről van szó, és az ott tevékenykedő kalózokról. Nos, ez a rész maradjon a képzés a, itt van az Atalanta misszió is, és megfelelő képzést kell tehát ezen a területen biztosítani. Ezek voltak a fő pontok, amelyeket Komucakosz úr képviseletében előkívántam adni azt hiszem, hogy a bizottság és a tanácsra együtt jó megoldást találunk majd. Még egyszer köszönetet mondok Brian Simpson jelentéstevőnek. Köszönöm, Taylor úr a zöldektől van itt, az ö, liberálisok ö, közül nincsen senki. Tudjász úr nevében adnám meg a szót, ugye valaki akar beszélni. Bilbao asszony pedig majd esetleg később? Nem, akkor őt, akkor őt nem tudtunk róla. Bilbao asszony kezd. Köszönöm, elnök úr. Ugyas eh, úr kollégánk tájékoztatott, hogy nem tud itt lenni, és megkért, hogy beszéljek a nevében. Köszönöm az ő nevében is, elnök úr, az ön által elvégzett munkát, amely a tengerészek munkakörülményeiről, képzéséről szól. Fontos, hogy a tengerészek megfelelően képzettek legyenek annak érdekében, hogy elvégezhessék azokat a munkákat, amelyek a hajón rájuk várnak. Ez egyébként egy átdolgozása a korábban létező szabályoknak, illetve a kiigazítás, kiigazítása a jogszabályoknak, mert ez szükségessé vált a, az IMO egyezmény megváltoztatása miatt. Nyilvánvalóan ennek következtében magán a jelentésen nagyon komoly változásokat nem lehet eszközölni. Üdvözlöm azokat a változásokat, amelyek a jelenlegi szabályokhoz képest javulást eredményeztek. Különösen hangsúlyoznám azt, hogy a tengerészek személyes adatainak összegyűjtése és anonimizálásának tagállami kötelezettsége egy fontos új fejlemény, miközben az ilyen adatok alapján készített statisztikákat nyilvánosságra kell hozni. Tengerészek képzéséről európai szinten kell pontosabb ismereteket szereznünk, mert csak így fogjuk a foglalkoztatási információkat beszerezni. Nem csak a szükséghelyzetekről van itt szó, hanem gyakorlatokról is, illetve az azokról való, azokra való felkészülésekről, illetve olyan ruti jellegű feladatokra való felkészülésről, amely szükséges lehet. A két Costa hajó katasztrófájának fényében is egyre fontosabbnak tűnik a tengerészek megfelelő kiképzettsége. Különösen oda kell figyelni a munkaidőre és a pihenőidőre. Az is nyilvánvaló, hogy a kivételek meg kell, hogy felüljenek azoknak a szabályoknak, amelyek korábban lelettek fektetve az Európai Uniós szövegbe. A szöveg tehát módosított formájában szerintem e, megfelelő, és köszönjük az ön raportőri munkáját, köszönöm Taylor úr kap szót. E, igen, valóban mindenki erre a pillanatra várt, köszönöm. És köszönöm én is az ön munkáját, amit ezzel a dokumentummal kapcsolatban elvégzett, mint ahogy látta itt most, e, gyakor, mint ahogy mondta itt, most valójában a manilai egyezmény átvételéről van szó az európai jogban, és ebben az értelemben követni fogjuk a raportőr ajánlásait. Azt is tudjuk, hogy a módosítók mire irányulnak, illetve azt is tudjuk, hogy milyen nehézségekbe ütköznek a lényeges módosítók, mivel itt alapvetően egy nemzetközi egyezményről van szó. Szóval ennek ellenére tudjuk támogatni azokat a módosítókat, amelyeket az elnök úr is említette, például itt az adatvédelmi szabályok megerősítésére gondolok, ezt támogatjuk. Köszönöm. Köszönjük, Taylor úr, Vandál, Taylor úr, Vandálen kapszót. Dank, eh, complimenten voor uw aanpak. In dit huis... Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a megközelítéshez. Itt már kritikákat is megfogalmaztunk az IMO-val szemben. Túlságosan lassú ez a szervezet, vonakodik a változtatások végrehajtására. Megállapítottuk, hogy a kénnel kapcsolatos normákat illetően, illetve a tengerészek képzését illetően kritikák fogalmazódtak meg az IMO-val szemben. Ezeket most visszafogottabban kell megfogalmaznunk. Támogatni tudjuk az ön megközelítését, ami például a kalóz azok elleni képzést illeti, a kalózok elleni küzdelem témájában nagyon aktívak leszünk, hiszen lesz egy meghallgatás is kollégánk szervezésében ebben a témakörben. Nagyon fontos, hogy a tengerészek tisztában legyenek az ilyen irányú veszélyekkel, tudniuk kell, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket esetlegesen. Down, so go to Mr. Karamitsos from the Commission. Lemicos úrnak adnám meg a szót a bizottságtól. Köszönöm, elnök úr, mondja a bizottság képviselő, és megköszönöm a képviselőknek is, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy megfelelő legyen ennek a szövegnek a megfogalmazása. Csak néhány felvetés az én részemről. Hogy mondták, igyekszünk a lehető leghamarabb elfogadni ezt a szöveget, mert a manilai egyezmény, vagyis a módosítások már életbe léptek, tehát igyekeznünk kell, hogy az EU jogszabályokat is ehhez hozzáigazítsuk. A javaslataik legnagyobb részét, nyelvi javaslataik legnagyobb részét támogatni tudom, valamint a e, kalózok e, támadásaira való felkészülés, e, az utasok biztonsága és, és így tovább tett Kónúr megjegyzéseit is támogatom. Azonban, ahogy ön is mondta, tényleg az egyezmény nyelvezetéhez és tartalmához ragaszkodjunk, és a munkaidőre vonatkozó irányelvhez ennél túl nem tudunk lépni. Volt egy képviselő kollégánk, akinek a módosítói sajnos sokkal tovább mennek, de nincs lehetőség most ezeket a módosítókat befogadni. Egyébként is egy kis kaparodást okoznának csak. Nem vonom kétségbe a jó szándékát a képviselőnek, de sajnos a mostani keretek között nem elfogadhatóak ezek a módosítók. Néhány módosítóról hadd szóljak. 23, 24 és 25-ös módosítók amelyek nagyon világosan fogalmaznak. Szerintem hát igyekezzünk az egyezmény szövegéhez a lehető legközelebb maradni. Ne térjünk el ettől nagyon messzire. Ez az egyik, amit mondanék, másfelől viszont vannak olyan módosítók, amelyekre már utaltam. Tehát nem csak azok 43, 52-től 56-ig, 64-től 67-ig, amelyek tulajdonképpen az egyezménnyel, illetve a munka időre vonatkozó irányával szembe mennek, tehát ezeket nem lehet elfogadni. Azt hiszem Guzesz úr nyújtotta be ezeket, de talán vannak mások is. Majd a titkárságnak átadom a módosítók pontos számait. Ezen kívül egyébként elégedettek vagyunk így a szöveggel, tehát a módosításokkal, és így tovább, aztán az adatvédelmi kérdések erre vonatkozóan is, statisztikára vonatkozóan is. Van ugye a gyakorlatok esetében egy kivétel, tehát hogyha a hajón gyakorlatot tartanak, az erre vonatkozó módosítás is nagyon észszerű, tehát igaziból ezekkel együtt tudunk élni, mert javítják a szöveget. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kalamica úr. Hát a szavazás az holnap lesz, mondja az elnök úr. És ha jól emlékszem, Remélhetőleg a szeptemberi plenárisra kerül majd fel az ügy. Az árnyékelők adókra, illetve az ő képviselőikre tekintettel most azt mondanám még egyszer, hogy júniusban szeretnék egy triológust, ugyanis a közlekedési bizottság ekkor fog majd ülésezni egyébként, és az, azon a napon az ebédszünetben lesz a triológus, mindenkitől elnézést kérek emiatt még egyszer, hát próbálunk az idősítésen dolgozni, de csak azért mondom, hogy tartsák ezt észben, hogy akkor kezdődik majd a trialógus. Egy kis tréfa az elnök úr részéről, az ebédet majd a tanácsiak fizetik. Nos, akkor a napi rendet ezt a pontot le is zárhatjuk, és egy saját kezdeményezésű jelentésre térjünk át. A hármas pont az európai polgárok és vállalkozások az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggája az IMKO szakbizottság témája. Ugye minnyáján emlékeznek arra, hogy most itt a módosításokat kell csak megvitatnunk. Az IMKO szakbizottságtól, tehát a belső piaci szakbizottságtól megkaptuk ezeknek a listáját, és én elkészítettem a az összefoglalást. 22 módosítót nyújtottak be, egyik sem problematikus vagy ellentmondásos, és én úgy érzem, hogy a legtöbbjüket támogathatni. Tudjuk, két fő téma körül forog itt a szó, az utasok jogai, illetve a gépjárművek regisztrálása. Az IMKO bizottság ugyanis ezt kérte a mi szakbizottságunktól, hogy ezt a két témát nézzük meg. Az egyik, ami nagyon fontos lenne, az a személyi autók határokon átnyúló regisztrációja, ugyanis az a helyzet, hogy az állampolgárok, az európai állampolgároknak nagyon költséges, nagyon bonyolult, bürokratikus eljáráson kell keresztül esni, ha egyik tagállamból a másikba költöznek, és a gépjárművüket regisztráltatni kívánják. A másik téma pedig, ahogy mondtam, az utasok jogainak határozottabb jobb érvényesítése az EU-ban, valamint az, hogy a jogszabályokat folyamatosan igazítsuk a kereskedelmi gyakorlathoz, ugye, hogy kitalálnak egy újabb és újabb fajta díjat, mi történik a légitársaságok bebukása esetén, és így tovább. Az különböző a közlekedési módokat összefogó utazás esetén mi történik az utasok jogaival, és így tovább. Tehát az ilyen esetekre, esetekhez igazítsuk hozzá a jogszabályokat. Nos, ami az első témát illeti, támogatom azokat a módosítókat, amelyek a pénzügyi eh, teherre hívják fel a figyelmet, tehát hogy az állampolgárokra nehezedő pénzügyi terheket csökkenteni kell, és hogy egy közös megközelítést kell alkalmazni. A 12-es módosítóról van itt szó. Támogatom azt a módosítót is, amely az ellopott gépjárművek ügyéről szól. Ez az egyes és ötös két módosító. Viszont nem örülök annyira olyan módosít, azoknak a módosítóknak, amelyek az egységes regisztrációs dokumentumokat kérik, a hatos módosító ilyen például, és azt sem nézem olyan szívesen, vagy látom olyan szívesen, hogy a regisztrációs eljárást harmonizálják. Tikáó asszony nyújtotta be az erre vonatkozó módosítót. Szerintem nem feltétlen ez a legjobb módja a probléma orvoslásának. Abban az esetben, hogyha egy állampolgár egy másik tagállamban akarja regisztráltatni a gépjárművét. Hogyha megnézzük, hogy a bizottság milyen javaslattal állt elő, akkor láthatjuk, hogy most javasoltak nemrég változtatásokat, pontosan abban a, annak az érdekében, hogy csökkentsék a szükséges dokumentumok számát, tehát hogy mi, milyen dokumentumokra van szükség a regisztrációs eljáráshoz, illetve még azt is célozták, hogy a nemzeti felügyeleti szervek között könnyebb legyen az adatcsere. Ettől függetlenül azért én nagyon kíváncsian várom a szakbizottság véleményét a témában. Aztán pedig, ami a A műszaki vizsgálatra vonatkozó irányelvvel kapcsolatos dolgok. Hát a tesztelési sztenderdek nagyobb harmonizációját én támogatom. Ez is ugye a határokon átnyúló regisztráció, 8, 13, 14-es módosító. Ezzel kapcsolatban engem az érdekelne, hogy a bizottságnak van-e valamilyen határozott álláspontja az ügyben. Aztán itt a kilences módosító, ami szintén ehhez az irányelvhez kapcsolódik és a műszaki vizsgálatra vonatkozik. Szabaszász kollégát kérdezem, hogy, vagy kérem, hogy tisztázzuk egy picit ezt. Mit jelent, és most idézek, egy egységes ö, érvényesíthetősége a műszaki vizsgálatoknak, mert én nem értem pontosan, hogy mit jelent az ő megfogalmazása. Lehet, hogy talán a nyelvezet, vagy a fordítás, van volt a probléma, hogy én ezt, ezt angolul az az igazság, nem értem ennek a módosítónak a szövegét. A többi módosítóval nincsen problémám, szerintem ezek értelmes hozzáad a kiegészítei. Aztán a 15, 18, 20-as, módosítót támogatom, a hármas módosítót is, ami a légitársaságok csődjére vonatkozik, és támogatom azt is, hogy a nemzeti közlekedések között az interoperabilitás jobb legyen. Nos, akkor kollégák, még egyszer elmondom, hogy nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére. A, például a regisztrációs eljárással kapcsolatban, az adatcseré könnyítésével kapcsolatban a nemzeti felügyeleti szervek között, és az is érdekel, hogy mi a bizottság mondani valója. Már ami a harmonizációt illeti, tehát a tesztelési normákra vonatkozóan ebben a regisztrációs kérdésben. Nos, akkor a listámon elsőként Bak úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnézést kérek kis késedelmemért. Ebben a jelentésben, amivel kapcsolatban először szeretnék gratulálni a jelentéshez és sok munkájához, elnök úrnak a két pont, amit felvetett, egyik az utasok jogai, a másik pedig a gépjárművek regisztrációja. Nos, az utasok jogait illetően azt hiszem, hogy még lesz alkalmunk arra, hogy erről beszéljünk, hiszen van egy kezdeményezés, saját kezdeményezési jelentés, amelyet én készítek elő. Azt hiszem, hogy a fennálló jogszabályok alkalmazása végrehajtása nem biztosított, tehát az tájékoztatás egyszerűsítését figyelembe kell venni, nincsen nem kell az utasok jogait minden szinten harmonizálni, hanem az alapjogok szintjén kell ezt megtenni, azt hiszem, hogy ezt ki kell emelni. Van itt némi pontatlanság, tehát ennek az alapjogok szintjén kell megtörténnie, és természetesen az egyes közlekedési módok jellemzőit figyelembe kell venni. Fontos a csőd esetén az, hogy itt 2009-ben mi már elfogadtunk egy állásfoglalás indítványt ezzel kapcsolatban, a tekintetben, hogy az utasok védelme még nem biztosított, és ezt több eset megmutatta az elmúlt hónapokban is. Ami a gépjárművek regisztrációját illeti, nos, itt a bizottság április elején némileg előre lépett, Tajani biztos úr már benyújtott egy javaslatot, hogy ne legyenek felesleges költségek a gépjárművek regisztrációjánál. Azt hiszem ez egy jó megközelítés. Javaslataink szintén a helyes irányba mutatnak, a költségeket és az administratív ráfordítást mindenképpen csökkenteni kell egy közös fellépés révén. Nos, az a kérdés, amelyet elnök úr is felvetett, az az a műszaki vizsga kérdésével összefüggő kérdések. Nos, ezekről európai szinten kell vitáznunk, és a bizottsághoz intézném kérdésemet a tekintetben, hogy a kölcsönös elismerés a tagállamok között véleményem szerint végrehajtható lenne, és kívánatos is egyben. A bizottság konzultációjából az adódott, hogy sok nemzeti bejelentő hatóság problémákkal néz szembe, hogyha fel akarják venni a kapcsolatot más országokbeli kollégáikkal. A közös adatbázis elkezdését támogatnunk kell, valamint az adatcsere javítását is. A módosítókkal kapcsolatosan konkrétan lenne egy kérdésem Szaviza kollégához, mégpedig az ötös módosítót illetően, valamint a kilences módosítót illetően is. Talán pontosíthatná álláspontját, illetve részletesebben kifejthetné azt. Összességében a néppárt nevében a jelentéssel elégedettek vagyunk. Köszönöm. Mr. Taylor. Köszönöm, Taylor úr következik. Igen, köszönöm. Kramer úr nincs itt, de én elmondhatom, hogy mennyire eh, boldog, boldog volt, eh, hogy támogathatja a 11-es módosítást és hogyha érdekli önöket, hogy mit szeretnénk még megerősíteni, nos, akkor az a az utasjogok, különösen a 3-as és 16-os bekezdés tetszik nekünk, amely a csőd esetén javasla erősíteni meg a, az utasok jogait, és éppen ma vagy egy napon belül ment tönkre egy svájci légitársaság, tehát ez elég fontos és aktuális kérdés. emellett utalnék még arra a jelentésre, amit én a 621-es rendelettel kapcsolatban végeztem. Ami az utazási módokat illeti, azt szintén üdvözöljük, ami arról szól, illetve a 19-es módosító, amely a fogyatékkal élőkről szól. Tehát összességében támogatjuk ezt a jelentést. Foster asszony következik, ECR. Köszönöm, elnök úr azt gondolom, hogy ez egy vicces kis jelentés abban az értelemben, hogy két nagyon eltérő részre osztható. És én egyetértek egy csomó dologgal, amit ön elmondott. Ami az utasjogokat illeti, Persze logikus, hogy legyenek észszerű szabályok, illetve hogy azokat megtartsuk, amelyeket kialakítottunk az összes közlekedési ágra vonatkozóan, és nyilvánvaló, hogy ebben a bizottságban mi azt szeretnénk elérni, hogy ha átszállnak az utasok egyik közlekedési módról a másikra, akkor például a jegyek kombinálhatósága területén könnyű legyen az életük. Aztán persze vannak olyan problémák, mint amikor a légitársaságok csődbe mennek, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy azok a hatóságok, amelyek felügyelik ezeket az eseményeket, illetve felügyelik a közlekedési cégeket, azok vegyék komolyan a feladatukat, mert ezzel már is elkerülhető az, hogy az utasok nehéz helyzetbe kerüljenek. Tehát két különböző utasjogi kérdéskörről van szó. Ami a azt az módosítót illeti, amely arról szól, hogy a regisztrálása az autóknak ugyanolyan formájú legyen, mint más országban. Szerintem ez felesleges. Ami pedig az autólopásokat illeti, eh, nos ez valóban eh, egy komoly üzletággá fejlődött, tehát ellopják az autókat, majd aztán külföldre viszik. Nyilván van eh, a jelenleginél jobb módszer arra, hogy fellépjünk ezzel a problémával kapcsolatban. Egyes országokban azt is látjuk, hogy vannak problémák az autók regisztrálásával, tehát kész rablás folyik, mert előírják, hogy regisztrálják azt az autót, hogy olyan személynél, aki mondjuk csak egy évre költözik abba az országba. Tehát olyan dolgokról beszél ön, elnök úr, amelyeket mi támogatni tudunk. Összességében tehát támogatjuk a jelentést. Köszönöm. nem tudom, a bizottság előtt akar-e valaki hozzászólni? Szeralova asszony, a bizottság egy picit várjon még. Szeralova asszony. Já bych v podstatě chtěla jednak poděkovat za zprávu. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni önnek ezt a jelentést, és örülök annak, hogy a hármas módosítóban meg tudunk állapodni, amely az utasok védelméről szól csőd esetén, akkor, amikor csődbe mennek a cégek. 2000 óta szeretnénk ezt eh, a bizottságban elérni, eh, és javítani a helyzetet, ezért is köszönöm a kollégák eh, segítségét. Gorniszki úr kap szót a bizottság részéről. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a munkájukat, és a javaslataikat, amelyeket Bastos asszony jelentéséhez fűztek. Már az IMCO bizottságban elmondtuk, hogy ez egy rendkívül fontos téma. Tudjuk, hogy egy sor teendőnk van még az egységes piac létrehozásának 20. évfordulóján is, tehát az Európai Bizottság mindennek tudatában van, a problémák nagy részét ismerjük, és ezekre, ezek kezelésére lépések már történtek, illetve eh, tervezünk további eh, lépéseket. Tehát egy sor kérdéssel már most is foglalkozunk, amit önök felvetettek. Emlékeztetnék arra, hogy eh, a jelentés elkészítésekor 13 főigazgatóság vett részt a támogató munkában. Nyilván a mi főigazgatóságunk az, amelyik a munkát koordinálja, de ugyanakkor a három vagy négy közlekedéssel kapcsolatos főigazgatósággal nem sikerült mindenben egyeztetnünk. Három dolog az, amelyik, amelyik problémás. Erről majd írásban fogunk önökhöz egy beadványt juttatni, de összességében azt látom, hogy jó irányba mennek a dolgok. Köszönjük, Golinski úr. Persze, holnap szavazunk, tehát hogyha most írásba beadja, az már kicsit elkésett. Ebben az értelemben el kell fogadniuk mindazt, amit írtunk, és megbízni a bizottságban. Bakúr feltett kérdéseket az egyes és hármas módosítókkal kapcsolatban. Ezek Szaviszárz asszony módosítói, és Foster asszony által elmondottak is ide vonatkoznak, és részint válaszolnak erre a kérdésre határon átnyúli, átnyúló bűnözés, eh, miszerint egy autót ellopnak egy országban, átküldik a másikba, eladják, és aztán újra regisztrálják. Nos, eh, ezek a módosítók eh, rámutatnak erre a problémára az egyes és hármas módosítók, nem kötelezik, nem kérik a tagállamokat arra, hogy bármit tegyenek ebben az ügyben, egész egyszerűen csak emlékeztetik a tagállamokat arra, hogy garantálnunk kell azt, hogy a lopott autók regisztrációja hamis regisztrációs bizonylatok alapján ne legyen lehetséges. Ez szinte magától értetődő dolog, én is tudom, de azt gondolom, hogy a képviselőasszonynak igaza van akkor, amikor erre kitér, mert tényleg egy eh, nagyon komoly problémáról van szó. Ami a hármas módosítót eh, illeti, eh, nem valójában az ötös módosító, ugyan ezt a filozófiát tartalmazza. Egész egyszerűen arra kéri a bizottságot, hogy harmonizálják a regisztrációs okmányokat annak érdekében, hogy hamis iratokkal ne lehessen újra regisztráltatni az autókat. Tehát ez egyfajta sepregető tevékenység, és elég nyilvánvaló dolgokat írunk le ezekben a módosítókban. Holnap lesz tehát a szavazás. A vezetőbizottságban, az IMKO-ban pedig júniusban lesz a szavazás. Köszönöm az árnyék előadóknak a munkát és az észrevételeket. Ezeket átnyújtjuk majd az Imkónak, és majd ők a többi bizottság által összehozott anyagból összeállítanak egy jelentést. Tehát köszönöm a munkát ezzel kapcsolatban. Az első két módosít, az első két napirendi pontot igen gyorsan letudtuk. Na most az a probléma van, hogy egy óra múlva kerül csak sor a napirend szerint a következő témára. Éppen ezért én azt javaslom, hogy most egy kávészünetet tartsunk, és 4.30-kor jöjjünk vissza, ha egyet értenek. A 4.30-ra itt tud lenni a bizottsági ember? Már itt is van. Oké. Okay. Hát maga is menjen el így egy kávét. It's Four o'clock. Well, I tell you what, let's say 4.15 and hope that the... Akkor legyen 4.15, és addigra talán az árnyék előadók is ideérnek, tehát 4.15-ig szünetet tartunk. Köszönöm, szóval hogy nem akarnak. Okay, colleagues, bring the meeting back to order again. The next item on the agenda is the... Eh, kedves kollégák, akkor eh, megyünk eh, tovább. Tikau asszony jelentése következik. Módosítókkal fogunk foglalkozni. Tikau asszony módosítója közúti közlekedésben használt menetírókészülékekről szól, és rengeteg módosító van. Öv, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégámnak, akik módosítókat nyújtottak be. Köszönetet mondok a szakbizottságunk személyzetének, a tisztviselőknek, a tanácsadóknak támogatásukért. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is a remek együttműködésért, amelyet lebonyolítottunk. Összességében összességében körülbelül 340 módosítót nyújtottak be. Azt hiszem, hogy nagy részük javítja a szöveget. Ezért kell ezeket rendkívül figyelmesen megvizsgálni. A módosítók nagy része tehát rendkívül hasznos. Néhányat bemutatok majd. Vannak olyan módosítók, amelyek ezen jelentés hatájával foglalkoznak, ki köteles tahográfokat használni. A módosítók kollégek részéről a célkitűzést, illetve a hatályt összemosták, ezeket a módosítókat jobban el kell különíteni. Vannak más módosítók, amelyek azt kérik, hogy a tahográfokat valamennyi haszonjárműre alkalmazzák. Vannak mások, például Gross képviselő módosítója, aki azt kéri, hogy 2020-ig valamennyi jármű, amely nemzetközi szállítást végez, nos valamennyi járművet el kell látni az új generációs digitális tahográfokkal. Texas úr egy, jele, egy módosítót nyújtott be, amelyel szeretné megszüntetni azt a lehetőséget, amivel jelenleg a tagállamok rendelkeznek, amennyiben tahográfokat vezethetnek be nemzeti ö, szállításban. Vannak más módosítók, amelyek új kivételeket kérnek. Kivételeket, amelyek olyan arra szállításra vonatkoznak, amelyek 150 kilométeres hatósugár ron belüli szállításra vonatkoznának a vállalat székhelyétől számítva. Amikor olyan szakmákról van szó, amelyek ö, a szállítás, a felszerelés szállításával foglalkoznak az egyik helyről a másikra. Ezek tehát a módosítók, amelyeket benyújtottak, számos módosító érkezett, ahogy mondta láttam. Éppen ezért meg kell néznünk egyrésztről, hogy a jelentésnek mi az alkalmazási területe, a hatály, és meg kell néznünk a kivételeket. Ami az új nemzedé, új generációs digitális úgynevezett intelligens tahográfokat illeti, nos, Számos módosító érkezett, ezekre vonatkozóan több kollégánktól, amelyek azt kérik, hogy a jelenleg használt jegyzőkönyvek a digitális tahográfok által gyűjtött adatokra vonatkozóan ezeket tegyék, közé, tegyék nyilvánossá. Több módosító foglalkozik a helymeghatározás rögzítésével, és e tekintetben egy kompromisszumot javasolnék, amely jel azt kérném, hogy a helymeghatározás rögzítése minden egyes közlekedési tevékenység elején és végén történjen meg, nem pedig a működés egészén. Nagyon sok módosító kéri a GNSS rendszer alkalmazását, amely csak az a térítésmentes szolgáltatás keretében kellene, hogy történjen, hogy a cégekre ne nehezedjenek többletköltségek. Egyes kollégák szintén javasolták, hogy a távolsági kommunikációs felszerelések 24, 36 és 48 hónapos határidőn belül álljanak rendelkezésre. volt egy elnyék jelentéstevői ülésünk, amely nagyon hasznos volt, és ott megállapodtunk, hogy egy kompromisszumra van szükség, amely szerint a bizottságnak két évre van szüksége a műszak ki követelmények közértételére, és amint ezek készek lesznek, akkor az iparágnak is két évet kell adni, hogy a szükséges felszereléseket kifejleszék, illetve ezeket megszerezzék. Összességében tehát négy évre van szükség a rendelet elfogadásától számítva. A piacra eh, bocsájtás két évet kellene, hogy igénybe vegyen, azt követően, hogy a műszaki előírásokat közé tették. Szeretnék egy másik fontos tényt jelezni. Nagyon sok módosító foglalkozik azzal, hogy milyen időtartamot rögzítsenek a tahográfok. Különösen a meghatározások fejezetében több módosító vonatkozik a napi munka időtartamra. És ott, elnök úr, megpróbálok majd egy feljegyzést továbbítani a kollégáknak, amely az Európai Bíróság ítéletével foglalkozik, illetve egy értelmezésre a bíróság részéről, amely a napi vezetési idő meghatározására irányul. Így módon azt hiszem, hogy megszüntethetjük a zűrzavart, és az Európai Bíróság értelmezését követhetjük a napi vezetési idő meghatározását illetően. Ezen kívül fontos az is, hogy külső eszközöket, mechanizmusokat használhassunk illetve a ö, protokollokat a tahográfok ö, alkalmazására vonatkozóan nyilvánosságra kell hozni, hogy el lehessen kerülni a tahográf gyártók bármiféle monopól helyzetének létrejöttét. Ez egy nagyon fontos kérdés a parlament számára. Itt az ellenőrző hatóságok kötelezettségéről van szó, akiknek olyan ellenőrző eszközökkel kell rendelkezniük, amelyek képesek az új digitális tahográfokat olvasni, nagyobb távolságból is, és másrésztről van egy követelmény a tagállamok számára az ellenőrző hatóságok személyzetének képzésére vonatkozóan mely személyzetnek a közúti közlekedés ellenőrzését kell végeznie a szociális jogszabályok tiszteletben tartására vonatkozóan. A bizottság szövegében ez a kötelezettség opcionális, fakultatív jellegű, tehát a tagállamok rendelkezhetnek ilyen új generációs készülékekkel de természetesen nem lehet a magánfuvarozókat arra kötelezni, hogy szerelkezzenek fel ilyen új generációs tahográfokkal, hogyha maguk az ellenőző hatóságok sem rendelkeznek ilyenekkel. Viteztünk a különböző tagállamok ellenőző hatóságainak képviselőivel, a fuvarozók szervezeteinek képviselőivel, és sajnálatos módon úgy tűnik, hogy a közúti közlekedés ellenőrzéssel tagállamról tagállamra eltér. Nagyon sok olyan ellenőrzés van, amely nem felel meg a nagyon korszerű készülékeknek, amelyek ma már rendelkezésre állnak, tehát az ellenőrző hatóságokat is tanúsítani kell, és biztosítani kell, hogy a hatóságok teljes felelősségeket vállalva végezzék ezeket az ellenőrzéseket. Ami a műhelyeket illeti, nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unión belül tagállamonként rendkívül eltérő a helyzet. Vannak olyan államok, ahol a vállalatokon belül van lehetőség integrációra a műhelyek és a vállalatok között, máshol pedig teljes mértékű elválasztás valósul meg a vállalatok, illetve a műhelyek között. Azt hiszem, hogy nagyon fontos megtartani azokat a módosítókat, amelyek szigorúbb követelményeket vezetnek be a műhelyek vonatkozásában, annak érdekében, hogy az elválasztás megtörténjen, az ennyi kentéstevőkkel meg kell vizsgálni, hogy milyen olyan megoldások vannak, amelyek mindenki számára elfogadhatóak. Ami a vezetőkárt a beillesztését illeti a, a gépjárművezetői engedélybe, nos ott sajnálatos módon a bizottság által megvalósított hatástanulmány nem foglalja magában az informatikai rendszerek integrációját, amelyeket különböző hatóságok ellenőriznek, így például a közlekedésügyi minisztérium és foglal és egy más, foglalkozik a vezetői kártya, vagy másik minisztérium a ö, vezetői engedéllyel. És tudom, hogy nem lesz könnyű meggyőzni ezt a két intézményt, hogy együttműködjenek, de szerintem műszaki szempontból ez megvalósítható lenne nem kell tehát teljes mértékben elutasítanunk ezt az integrációs elképzelést. A bizottságtól egy újabb javaslatot várunk a jövőben erre vonatkozóan, amint elvégeztek egy új hatástanulmányt valamennyi szakaszra vonatkozóan, és valamennyi költségre vonatkozóan, amelyeket ez az integráció maga után vonhat. Egy kompromisszós módosítót kívánok kidolgozni, amely minimális elemek miket tartalmazhat. Vannak még más módosítók, amelyek a nem regisztrált időtartamra vonatkozó, vonatkoznak. Itt lehet ez ö, pihenési idő, rendelkezésre állási idő, ez, ezt minősíteni kell, ezt az időszakot. Itt szintén kompromisszum módosítókat kellene be kidolgozni, amelyek a lehető legszélesebb egyetértésre találnak. A digitális új generációs tahográfokra vonatkozó módosítók nagyon fontosak, hogy megerősítsük a közöttük közlekedés biztonságát. Ez a korszerűsítés azonban nem történhet bármi áron. Hogyha kötelezzük a fuvarozó vállalatokat, hogy szerelkezzenek fel ezekkel a rendkívül korszerű eszközökkel, akkor természetesen az ellenőrző hatóságoknak is rendelkezniük kell ezekkel az eszközökkel, és a megfelelő szükséges ellenőrzési készülékekkel. Vannak még más módosítók is, amelyek a nehéz gépjárművek felszereléseire vonatkoznak, készülékeire vonatkoznak, az új generációs tahográfokra. Nagyon sok módosító van itt, a nagy részük arra vonatkozik, hogy a járművek nagy részét fel kell szerelni ezen új generációs készülékekkel egy bizonyos időponttól kezdődően, például 2020-tól kezdődően, Más módosítók más nézőpontot fogalmaznak meg, és azt mondják, hogy azok a hogy a szociális jogszabályok értelmében a vállalatoknak rendelkezniük kell ezen új nemzedék, új generációs tahográfokkal egy jövőben meghatározandó időponttól kezdődően. A többi árnyék jelentéstevővel egy közös álláspont kialakításán fáradozunk. Ennyi lenne elnök úr, és természetesen nagy érdeklődéssel vállom kollégáim megjegyzéseit. Köszönetet mondok az jelentéstevőknek és a szakbizottság titkárságának. Köszönöm. Thank you very much. Going through. Köszönöm szépen. Akkor az árnyék előadókat vegyük végig. Higgins szól a néppárt nevében. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, Tikao asszony nagyon részletesen összefoglalta, hogy hol is tartunk. Volt már két találkozója az árnyék előadóknak, és még kettőt terveztünk így rövid távon. Szeretném megköszönni nagyon őszintén az előadóasszonynak azt, hogy ezt a feladatot megközelítette, és köszönöm azt, hogy a lehető legtöbb kompromisszumra törekszik az igen érzékeny kérdésekben is. Tehát nagyon jól ért a témához az előadónk. Említette a hatályt, hát itt vitatott kérdésről van szó, mert egy-két néppárti képviselő azt mondja, hogy valamennyi járműre vonatkozzon, egy teljesen mindegy, hogy mekkora terhelt tömegű járműről van szó, és ezt nem mindenki tudja támogatni, mert hát kellene kivételek. Egyrészt plusz administratív költségekről van itt szó, az intézkedéseinknek pedig gyakorlatiasnak és végrehajthatónak kell lenniük. A hatály tehát még fennmaradó, kérdés, megoldatlan kérdés, megpróbáljuk ezt lezárni, és akkor ugyanez ugye a távolság, a másik fennálló, ugye van, aki azt mondja, hogy 50 km, 100, 150, más 250 kilométert mond, tehát itt megint nagyon szét eltérőek a vélemények. Én egyetértek, vagy értem azoknak az érveit, akik az 50 kilométert akarják megtartani. De hát tényleg az árnyék előadók a hatályt és a távolságot valahogy megpróbálják egybegyúrni, olyan helyzetet elérni, hogy elérjük azt, hogy a 13-as cikk értelmében az 516-os rendelet keretében melyik járművek tartozzanak ide. És akkor így el tudnánk érni, mondjuk a 100 km lenne egy észszerű kompromisszum hát azt hiszem, hogy a tisztviselők képzésével kapcsolatban egyetért valamennyi frakció. És teljesen mindegy, hogy a tanácssal milyen tárgyalásokat folytatunk, ehhez mindenképpen ragaszkodnunk kell. A járművezetőktől ugye azt várjuk, hogy az új rendszert értsék és alkalmazzák, és aztán közben meg nincsenek meg a tisztviselők, akik a szabályokat betartatnák és vizsgálódnának. Aztán a járművezetői kártyák, hát valóban a tagállamoknak kell a megfelelő berendezéseket biztosítani és alkalmazni. Na de hát hogyan várjuk a járművezetőktől, hogy ezeket a berendezéseket használják, hogyha a tagállamoktól nem várjuk ugyanezt? A bizottságnak tehát folyamatosan figyelni kell, a tagállamok tevékenységét, hogy elegendő tisztviselő vizsgálódik-e, megvannak-e megfelelő berendezések az útmenti vizsgálatoknál, és így tovább. Előadó asszonyunk említette a tachográf kártya, illetve a járművezetői kártya a járművezetői kártya és vezetői engedély egyesítését. Meg kellene nézni, hogy ez tényleg gyakorlati szempontból megvalósítható-e, mielőtt az egyesítést megoldjuk. Aztán a tahográffal kapcsolatban is ugye a sebesség és más adatok rögzítése, milyen adatok legyenek, milyen információk legyenek, csak a legfontosabbak, vagy több adat. Ezzel kapcsolatban még vannak fennálló megadatlan kérdések, hát remélhetőleg kompromisszumra tudunk jutni. És aztán pedig a munkaidő tartam. Van egy 94 júniusi Európai Bírósági ítélet, amely ezt pontosan meghatározza, nem kell új definíciót alkalmaznunk, hogyha már van egy tökéletesen működő képes definíció, amit ráadásul az Európai Bíróság határozott meg. Szerintem azért lassan, de biztosan csak elérünk a végére. Tikeó asszonynak még egyszer gratulálok, mert kiváló munkát végez. Köszönöm. Köszönöm, és Benyin úr következik a liberálisok képviseletében. Köszönöm. Elnök úr, hát Gezin kollégám és én együtt tevékenykedtünk. Nincs túl sok problémánk, gratulálnánk az előadóasszonynak. Tulajdonképpen a lényegi felvetés az az ugye, hogy a munkaidő és a pihenőidő megoszlása, hát egy kicsit nehézen, lát, lehezen látjuk azt, hogy hogyan tudnánk itt valami fajta értelmes kompromisszumra jutni. Hát megpróbálhatjuk, de hát a jelenlegi állás szerint, tehát a jelenlegi szöveg az úgy néz ki, hogy eh, ahogy ezt mi értelmezzünk, itt a pihenőidő is fizetett. Hát, hogyha az egészségügyben dolgozó feleségem elmegy a munkahelyére, akkor ő az ebéd idejére nem kap fizetést. Nem tudom most, hogyha olyan helyzetbe kerülnénk, hogy az ilyen pihenőidőt is fizetni kellene, de csak egy ágazatban, hát azt hiszem, hogy itt veszélyes útra térnénk. Egyébként is problémákat okozhatna ez. Gondoljunk arra, hogy ugye csökken a vezetett órák száma hirtelen váratlanul azért, mert a pihenőidő is munkának számít. Ahelyett, hogy egyszerűen valami fajta ellenőrzött pihenő időszak lenne, tehát ellenőrzött időszak lenne. Aztán a másik dolog, ezek a workshopok, ezek a továbbképzések. Vannak olyan tagállamok, ahol a fuvarozási vállalkozások ugye beszerelik és kalibrálják a, ezeket a tahográfokat, hogy a saját járműveik beszerelik be, hogy ez folytatódhat. És az előadó azt úgy gondolja, hogy hogy ez ne folytatódjon. Ugye beszéltünk arról, hogy mi, mi legyen a kivétel, hogy most akkor 50 vagy 150 vagy nem tudom én hány kilométer olyan szervezetek esetében, ahol maga a szállítás vagy a, a fuvarozás nem a fő üzleti tevékenysége ennek a társaságnak. Mi itt azon a véleményen vagyunk, hogy a 150 kilométeres határt támogatjuk. Aztán a vezetői engedély és a járművezetői kártya egyesítése. Igen, de szeretnénk látni a hatástanulmányt először, méghozzá egy alapos teljes körű hatástanulmányt. De egyébként azért vannak kétségeink ezzel a javaslattal kapcsolatban, különösképpen az Egyesült Királyságban, ahol azért a járművezetői engedély ugye a fő azonosít, az azonosítást szolgáló okirat. Tehát azért itt vannak aggájaink, azzal kapcsolatban, hogy ezt a vezetői engedélyt, amely a személyazonosításra szolgál, járművezetői kártyaként használják. És akkor még valami. A rendelkezésre állás, illetve ugye olyan időszakok, ahol nem rögzítenek tevékenységet, mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ezt, tevékenys, hogy ezt pihenésnek tekintsék, és ne pedig rendelkezésre állásnak. Végül pedig még valami aggaszt minket, ugye az, hogy hogyan új változtatásoknak a betartás az hogyan valósul meg valamennyi tagállamban, hiszen egyelő játékszabályoknak kell lennie mindenütt. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony az öldek képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek értékelésért, valamint a beszámolóért a lehetséges kompromisszumokkal kapcsolatosan. Számomra felvetődik néhány kérdés. Egyrésztről az ellenőrző készülékek kérdése, valamint a technikai újítások kérdése, a technikai ellenőrző készülékek kérdésén belül. Egy technikai értékelésre lenne szükség, hogy melyek a tovább fejlesztések, és hogyan lehet ezt használni az ellenőrző hatóságok részéről a különböző tagállamokban, hogy a trükközéseket megakadályozzák. Érdekes lenne azt is tudni, hogy hányféle típusú rendező készülék van jelenleg, ezek kisebb-nagyobb különbségeivel, hanem azt is, hogy merre is tart a technikai fejlődés. Ez egy döntő kérdés. Sajnos jó magam sem tudok erre választ adni. Rendkívül ellentmondásos információkat kaptam ezzel kapcsolatban, éppen ezért ma jó lenne ezt pontosabban megvizsgálni. A vezetői kert és a gépjármű vezetői engedély egyesítése célszerű lenne. Azt hiszem, hogy itt két-három okból ez nagyon nehezen megvalósítható azonban. Perspektívákban kell gondolkodnunk, de ez bizonyosan nem lesz könnyű. Egyrésztről felvetődött, hogy az ellenőrzések különböző minisztériumoknál zajlanak, vagy legalábbis máshol dolgozzák ezeket fel, a belügyminisztérium és a közlekedésügyi minisztérium ezek. És itt van még egy további probléma, amely mostanáig nem került annyira a figyelem homlok terébe. Nagyon sok nemzeti jogszabályt kellene ugyanis megváltoztatni, hiszen ezeket a dokumentumokat ott írják le és ott definiálják, tehát hogyha ezt a két dokumentumot egyesítik, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy milyen jogi akadályok vetődhetnek fel ezzel kapcsolatban az egyes tagállamokban. Ez csak röviddel ezelőtt vált tudatossá számomra, hogy itt milyen dokumentumokról van szó. Az készülékekkel való felszerelés kérdését illetően itt már nincsenek kifogások, hogyha a digitális tahográfokról vitázunk, illetve határozatokat hozunk. Itt két jármű ciklus van feldolgozva, tehát hogyha akarjuk, akkor ez már rendelkezésre állna. Minden egyéb egy elég lusta kifogás, hogy őszinte legyek egyszerűen nem érthető ez a kifogás. Itt a retrofitting esetében azt hiszem, hogy nem állja meg a helyét az a kifogás, hogy ez nehezen végrehajtható. A rádiók, a távolsági kommunikáció esetében, hogyha meg akarjuk ezeket határozni, itt ez az 50 kilométeres hatósugár esetében világosan meg kell vizsgálnunk, hogy ez nagyon kevés egyes tagállamokban. Szinte az egész tagállam területét lefenni ez a hatósugár. Az, hogy a tagállamok nem veszik annyira komolyan az ellenőrzéseket, mint ahogyan mi azt szeretnénk. Nos, az véleményem szerint igencsak nagy probléma. És aztán még két dolog, a sebesség és a súly beillesztése. Én ezt fontosnak tartanám, mégpedig abból azokból, hogy a különböző jármű osztályoknál különböző veszélyek vannak. A 14 tonnás serme, amely túl gyorsan halad. Nos, a fék ö, ö, fékezési magatartás teljesen más, hogyan ö, változik meg, és sokkal veszélyesebb az ő esetében ez. A kisebb járműveknél ez megint más. Itt egészen más fenyegetettségi képek vannak, a hatóságok mindig megállapíthatják, hogy vannak nem biztosított rakományok, és hatalmas problémák lépnek fel. Nem feltétlenül azért, mert a jármű túl nehéz. Itt a jármű ö, viselkedése változik meg a közutakon. Itt tehát ezt nem kellene csak a nehéz gépjárművekre redukálni, és a sebesség, illetve a súlykérdését is be kellene kapcsolni. Hogyha a közúti közlekedés biztonságáról van szó, akkor itt bizonyos elemekről van szó, és itt még a nem megfelelően rögzített rakomány is meg sokszorozhatja a veszélyeket. Nagyon nagy a közlekedési sűrűség bizonyos területeken, és éppen ezért mindezen kockázati tényezőknek nagyon erős kihatásaik lehetnek. Az, hogy a tagállamok, vagy egyes tagállamok ezt nem akarják, az az egyik dolog. Egyes tagállamok, többek között az én országom is, nagyon is szeretnék ezt, mert a közlekedési balesetek, a bizonytalan járművek révén nagyon nagy nyomás nehezedik rájuk és itt olyan országokról van szó, amelyek Európa központi részén helyezkednek el, ahol nagyon ö, intenzív a forgalom. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom olyan sok módosító van, hogy akár egész este beszélgethetnénk erről, de nem szándékozom ilyesmit tenni. Csak a legfontosabb kérdésekre Eh, utalnék itt, és ismételem magam, mert eh, már néhány dolgot elmondtam akkor, amikor beérkeztek a módosítók, és eh, egyetértek Higgins úrral egy sor olyan kérdésben, amely abból fakad, hogy Írország és Nagy-Britannia hasonlóképpen kezeli a műhelyek kérdését. Reméljük, hogy ezt jól végzik a műhelyek. Nyilván a tagállamok a kalibrálást bármilyen módon elvégezhetik, hogyha a kormányuknak az jó, akkor szerintem a számunkra is elfogadható kell legyen. Vannak olyan módosítók, amelyek a hatáját piszkálják ennek a az irányelvnek. Néhány módosító kifejezetten homályosabbá teszi a dolgokat, aztán van olyan módosító, amely a táv ellenőrzést vezetné be. Most, nos, ez kifejezetten tiltja az adatvédelmi biztos, az Európai Adatvédelmi Biztos ajánlása, tehát jobban át kéne gondolni a módosító indítványokat. Emellett a delegált aktusokat nem támogatjuk, a vezető idő, illetve a vezetéssel eltöltött idő kapcsán azt mondanám, hogy tényleg ez egy nehéz kérdés, nagyon nehéz ennek a bizottságnak belefolyni ebbe a kérdésbe, mert már eleve ugye nehezen dőlt el ez a kérdés. Tehát jó lenne, ha a bizottság itt is óvatosabban járna el. A lényeg az, hogyha a tagállam teljesíte, teljesítené, ha a tagállamok teljesítenék a mostani előírásokat, akkor nyilvánvalóan nem lenne 300 módosító indítvány egész egyszerűen tartsák be azt, ami már hatályban van. Digitális tachográfok nagyon jól hangzik, ugyanakkor vizsgáljuk meg a költségeket is, különösen a kisvállalkozások szempontjából. Ugyanis a közúti szállításban nagyon sok kisvállalkozó van, és viszonylag kevés a hatalmas vállalat, már pedig itt akkor a költség tényező számít. A, műholdrendszerek ingyenes használata megint egy olyan dolog, amit mi támogatnánk. Nos, a tachográf az a vezetéssel eltöltött időt jelzi, illetve rögzíti. Ez a feladata a tachográfnak Nem támogatjuk az egyesítését a különböző dokumentumoknak, tagállamok másként járnak el, egyes tagállamok másként járnak el a személyi okmányokkal. Amennyiben megváltoztatjuk ezt az eljárást, van olyan ország, ahol ezeket a dokumentumokat használják általános személyazonosításra, hogyha ezt bevonják vagy elveszik, akkor az már is magánéleti problémákat is okozhat. Ami a kilométer határokat illeti. Én a 150 kilométer mellett vagyok, az 50, illetve a 100 kilométer az túl kis távolságnak tűnik számunkra. Összességében a DAP raportőrnek nagyon nehéz dolga volt, de Ettől most eltekintve ezzel a több száz módosítóval túlbonyolultá vált a dolog, egész egyszerűen újra arra kell gondolnunk, hogy mi a célja ennek a vitának, mik a céljaink, azt akarjuk ugye, hogy jó biztonsági standardok uralkodjanak Európában, a vezetők el tudják végezni, a gépkocsi vezetők el tudják végezni a munkájukat, illetve hogyha ellenőrzésre kerül sor egy terautóvezető esetében, akkor megfelelő eljárásokat kövessenek, és ne legyenek joghézagok vagy kiskapuk. Tehát én azt szeretném, hogyha a raportőr megvizsgálná a hatáját ezeknek a módosítóknak. Nem csak az én véleményemről van szó, egyes tagállamok úgy gondolják, hogy egy általános megközelítést kellene alkalmazni, és nem lehetne, nem szabadna túl komplikálni ezeket a kérdéseket. Bach úr következik. Ja, vielen äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak munkájáért, sok munkáért, a sok módosítóval. Azt hiszem, hogy közös célunk kell, hogy legyen a jelenlegi helyzet javítása, valamint az egyes hatóságok közötti együttműködés javítása. A jelentéstevő fejtegetésében is felmerült az ön közös célokkal való foglalkozás. Nem elég az ellen, nem elégségesek az ellenőrzések, ez világosan kivilágzik a jelentésből. A tagállamok nem teljesítik a rögzített kvótákat, és félelmén vannak azt illetően, hogy a távellenőrző készülékek általi ellenőrzések esetében a hagyományos ellenőrzések megszűnnének. Nagyon sok jármű van ugyanis, amelyek nél technikai hiányosságok tapasztalhatók, műszaki hiányosságok, egy olyan rakomány, amely nem megfelelően van rögzítve, és a többi, és némi aggodalmaim vannak, hogy ezen kiegészítő ellenőrzések is megszűnnek majd a távellenőrzések okán, azt hiszem, hogy erre mindenképpen figyelnünk kell. A további pont az a hatály kérdése. Nem szeretném újra kezdeni a vitát a pihenési idő és vezetési idő tekintetében. Az a véleményem, hogy itt jogszabályi keretet kell teremteni a kis haszonjárművek számára is, hiszen mindig megállapítjuk, hogy ezen haszonjárművek kérdését csak elhalasztjuk újra és újra, és szinte nincs lehetőség arra, hogy a jelenlegi vezetés és pihenőidőket ellenőrizzük. Tehát ez egy kis kapu, amely ö, fennáll a jelenlegi rendelet kiátszására. Összességében egyetértek a munkával és a többi észrevétellel is, mert az első körben megválaszolásra kerültek bizonyos kérdések. Alessandra asszony. Gracias, presidente. Sí, yo también agradecerle a señora Ticao. Köszönöm. Tigau asszonynak én is köszönöm azt a nagy munkát, amit elvégzett. Tényleg bonyolult esettel van dolgunk. Ugyanakkor a komplexitás ellenére szerintem egy egész jó irányelvet fogunk tudni majd elfogadni. Egyes kollégák említették, és egyetértek ezzel, hogy hasznos lenne 100 kilométeres rádiuszban gondolkodni, amelyen belül kivétel alá kerülnének a tahográfok, mert az eredeti 50 km tisztességtelen versenyt eredményezett, illetve visszaéléseket eredményezett, tehát 100 kilométeres körön belül mozgó autókba ne kelljen felszerelni tahográfot. Spanyolországban láttuk, hogy a jelenlegi szabályok aláásták a közlekedés biztonságát is, mert vannak olyan emberek, voltak olyan emberek, akik 50 kilométert vezettek, majd ezt követően kapcsolták be a tahográfot, ami azt jelentette, hogy hosszabb ideig vezethetett a sofőr, mint egyébként vezethetett volna. Tehát mi nem támogatjuk a nagymértékű kiterjesztését ennek a, ennek a távolságnak. sajnálatos módon valami, amit arra találtak ki, hogy ne lehessen csalni, a csalás eszközévé vált. Értelmetlen, drága dologról van szó, és nem sikerült elérni a az illegális tevékenységek elterjedését. Born úr következik. Köszönöm, elnök úr. Van néhány olyan dolog, ami alapján megítélhető a javaslat is, meg a módosítók is. Ez a rugalmasság és az arányosság kérdése. Arányosság azért, mert el kell döntenünk, hogy mit is akarunk elérni, biztonsági standardokat akarunk, anélkül, hogy irdatlan költségeket rónánk az ágazatra, mert a végén úgyis a fogyasztó fog fizetni. A másik dolog a rugalmasság. A rugalmasság pedig arról szól, hogy megvizsgáljuk ezt a tachográf kérdést, hogy milyen körülmények között használják, mi lesz az ellenőrzésekkel. Tehát én most megemlíteném azt a négy dolgot, amely a módosítói mögött áll. Ami a táv ellenőrzést illeti, elvi alapon ellenezzük a táv ellenőrzést, nem csak azért, mert nagy testvéreszköznek tartjuk, amelyet már is magánélet titkossága, illetve védelme okából sem támogatnék. Ráadásul a technikai standardok sem világosak, illetve az sem világos, hogy hogyan hajtanák végre, egy, hova, hogyan hajtanák végre ennek az ellenőrzését, és milyen költségekkel járna mindez, és milyen további költségekkel járna, amely, amelyek aztán végül persze megint a fogyasztónál kötnének ki. A vezetői jogosítvány, illetve a vezetői engedély, a jogosítvány, és annak összevonása a e, e, tahográffal. E, ezzel megint csak nem értek egyet, Foster asszony erre utalt, mert egy jogosítvány tulajdonosa többféle kategóriájú jogosítványt birtokolhat, amelyek amelyek a jogosítványon szerepelnek, és éppen ezért tisztességtelen lenne egy ilyen személytől egy ilyen összevon dokumentumot elvárni. Ráadásul itt megint csak felmerülnek bizonyos magánéletbeli kérdések és éppen ezért elvi alapon nem támogatom. A, aztán a szabályok betartatása a másik fontos kérdés, szerintem rá kell hagynunk a tagállamokra. A tagállamok tudják ugyanis, hogy milyen jellegű szabálysértések következnek be a területükön. Nem lehet mindent egy kaptafára megoldani. Az Egyesült Királyságban a közúti szabályokat elég jó hatásfokkal be tudjuk tartatni. A dokumentum pedig azt sugalja, hogy valami fajta páneurópai szabálybetartatási betartatási rendszert lehetne kialakítani. Nos, ez nem fog működni. Láttuk ezt korábban, amikor a parkolási bírságokról, illetve a gyorshajtásról beszéltünk, és azoknak a határon átnyúló betartatásáról. Nos, én már akkor is azt mondtam, hogy ennek van egy gyengéje ennek az ötletnek, mert iszonyatos bürokráciával jár, látjuk azt is, hogy a külföldi autót vezető sofőrt milyen nehéz eljárás alá vonni, még akkor is, ha balesetet okoz. Itt most én nem látom az okát annak, hogy a tagállamok tagállamokra páneurópai módszereket kényszerítsünk. Nem látom, hogy miért kellene drákói intézkedéseket ráerőltetni a tagállamokra, megint csak egy felülről jövő erőszakoskodásnak vagyunk a tanúi, a tagállamok tudják, hogy melyek a saját szakpolitikai prioritásaik, és milyen korlátokat vet szabak szankcionálásnak az adott ország alkotmányos közege. Emellett beszélnék még a vidéki területekről, ott a távolság igen is számít. Egy kis teherszállító cég, vagy buszközlekedtető cég esetében ez, ez az új szabály megint pluszköltségeket fog eredményezni, nem teszi biztonságosabbá a közlekedés, nem feltétlenül teszi biztonságosabbá, de mindenképpen egy újabb bürokráciát róna ezekre az általában viszonylag kicsi cégekre. Ezek lennének tehát az én gondolataim, és ezek alapján nyújtottam be a módosítókat nyilván. Eh, ez alapján szavazok majd. Rossúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha megnézzük az ellenőrzéseket a nemzetközi közúti közlekedésben, akkor megállapíthatjuk, hogy a vállalatok 90%-a messze menően korrektan jár el, csupán 10% nem. És emiatt úgy vélem, hogy a legjobb eljárásmód abban áll, hogy ezt a hiány arány, uh, hiba arányt csökkentsük, és nem a 90%-ot, amely korrektan viselkedik, őket szekírozzuk. Az az aggodalmam, hogy mindig globálisan akarunk fellépni ebben az ágazatban, és az a 10% amiről beszélünk, azt nem tudjuk feltétlenül ilyen módon csökkenteni. Hogy ezt csökkentsük, ezért bizonyos területeken, azzal ellentétben, amit Filip az imént elmondott, európai közlekedési térségre van szükségünk. Az, hogy mindenki otthon szabályozza ezeket a dolgokat, az világos, de hogyha csak belföldi szállítás lenne, akkor ez rendben lenne, de tudjuk, hogy a nemzetközi szállításnál mennyi szabály van, és éppen ezért az első fontos partnerünk a tanács, és az a, az a benyomás, hogy a tanács úgy gondolkodik, ahogy Filip kifejezte az imént, hogy mindenki a saját házatáján tegye rendet, európai szinten senki nem gondolkodik. Azt hiszem, hogy itt kell megkezdeni a munkát az Európai Parlamentnek, és az főként az ellenőrzésre vonatkozik, valamint a végrehajtásra, hiszen egyes országok még nem képesek arra, hogy a digitális tahográfok első generációját megfelelően ellenőrizzék, akkor azt hiszem, hogy csak vesztegetjük az időnket, amikor a következő generációs készülékekről beszélünk nekünk Kötelezettség kell, hogy ez legyen, hogyha valamit európai szinten akarunk, hogy ezt végrehajtsák, és hogy a tagállami hatóságok ezt megfelelően ellenőrizzék is hiszen a vezetők sok hibás magatartását így módon igazolhatjuk ebben a 10%-ban, hogyha az ellenőrző hatóságok megfelelő technikai készülékekkel rendelkeznek. Itt nagyon sokféle adatról van szó, amelyek már megvannak ezekben a készülékekben, és problémamentesen lehet igazolni, hogy egy vezető változtatott ezeken az adatokon vagy sem. Azt hiszem, hogy a múltbeli hibákból is tanulnunk kell a jogszabályalkotás során. Éppen ezért itt a digitális és analóg tachográfok vonatkozásában. Itt párhuzamos fejleményekről van szó a piacon. Az európai közlekedési térség szempontjából, illetve az ágazat szempontjából problematikus az a felvetés. Egy, akkor, hogyha egy vállalat egy másik országba közlekedik, akkor legalábbis 2020-ig egy határidőt kell ö, kijelölnünk. Ö, 5-6 év az átlagos élettartama a kamionoknak, éppen ezért 2020-ig egy korrekt határidőt jelölhetnénk ki, hogy a nemzetközi szállításban mindenképpen digitális tahográfokkal kell felszerelni a járműveket, amelyeket mindenhol ellenőrizni lehet. A határidők tekintetében bizonyosan emlékeznek arra, hogy beszéltünk arról, hogy mindenkinek tahográffal kell rendelkezni, ezt be kell építeni, de még mindig nincsenek ezek mindenhol meg a bizottságnak adjunk lehetőséget arra, hogy a határidőt meghosszabbítsák, esetlegesen, hogy ne jussunk újra olyan helyzetbe, hogy ez az egész jogszabály ne bizonyuljon hasznosnak. Ahol nyomást kell gyakorolnunk a technológia és a technológia fejlődés tekintetében, Nos, itt mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk, illetve rugalmasságot kell tanúsítanunk, a vállalatoknak kell tudniuk dönteni a tahográfok egyéb felhasználásairól, mégpedig átlátható alapon. A logisztikai menedzserek esetében arra is van itt lehetőség, hogy az áru útját nyomon kövessék, az elosztást, és sokkal következetesebben tervezzenek. Azt hiszem, hogy ezen lehetőségek előtt sem kell bezárnunk a kaput, hiszen határterületen élve mindig abszurdnak látjuk, hogy rengeteg kivétel lehetőségét biztosítjuk. Aztán a néha előfordul, hogy 20 kilométeres közöttben háromféle jogszabálynak kell megfelelnünk. Belgiumban be kell kapcsolni a tahográfot, Németországban nem, Hollandiában megint csak nem. Azt hiszem éppen azért, hogy ha arról van szó, hogy azok, akik főfoglalkozásként foglalkoznak a szállítással, azok számára ez kötelező kell, hogy legyen, akik nem főfoglalkozásúak, azokat ki kell venni ezen jogszabály hatája alól. Itt a 120 kilométeres meghatározás 10 kilométeren belül Németországban vagy Hollandiában vagyok határterületen élve, tehát mit is kezdjek ezekkel a kilométer határokkal. Gondoljuk tehát át együtt, hogyha európai térséget teremtünk, akkor a kivételeket minimálisra kell csökkentenünk egyrésztről, másrésztről pedig azt kell tudnunk elérnünk, amit céloz, célzunk, tehát a főfoglalkozású fuvarozókra kell koncentrálnunk. Az egykori barátom Vidi Picsik, a akkoriban felvetette ezeket a kérdéseket a három és fél tonna ö, alatti járművek kivételére vonatkozóan. Ezzel nincs probléma, mindig is elmondtam, hogy a legerősebb szabályok a és fél tonna fölött érvényesek. És azt is tudomásul kell vennünk, évek óta dolgozunk ezen nagyságrendekkel, mindig is elmondtuk ezt a szociális partnereknek. A munkaidő helyett az önálló vállalkozók munkaideje helyett nézzük meg a 3,5 és fél tonnás küszöb leszállításának kérdését. Ez sokkal biztonságosabb helyzetet teremtene, mint a mostani. Tehát tanuljunk a múltbeli hibákból, és a határokon átnyúló szállítást is vegyük figyelembe az ágazatnak kell használra várnunk, és hogyha ilyen módon dolgozunk, akkor szívesen együttműködök majd ebben. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, nagyon alaposan foglalkozott ezzel a témával, és remélhetőleg jó kompromisszumokat talál majd, hiszen nagyon nyitott a különböző frakciók közötti megbeszélésekre. Dankjewel, voorzitter. úr. Köszönöm, elnök úr. Talán azzal kezdeném, hogy megköszönöm előadónknak az elvégzett munkát. Én úgy gondolom, hogy jó dokumentumot tudunk majd készíteni. Teljesen világos, hogy a fuvarozói piac fokozatos megnyitása párhuzamosan kell bonyolódjon azzal, hogy a szociális feltételek is természetesen egyenlőek, tehát mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy fel kell használnunk a technológiát, ami rendelkezésünkre áll. A digitális tahográf az az egyik legújabb eszköz, amelyet amelyet mindenképpen használnunk kell, és a kommunikáció pedig egy másik dolog, amit, amire oda kell figyelni. Az ellenőrök, a jövőben nem kell, hogy feltétlenül leállítsák a járműveket az út szélére, hanem úgy is képesek kell, hogy legyenek ezeknek a járműveknek az ellenőrzésére, hogy ezek a járművek közben az úton haladnak. Így több ellenőrzést lehet elvégezni, ez is előny, de a járművezetők számára is előnyös ez, hiszen nem kell időt pazarolniuk arra, hogy az út szélén üldögélnek, amíg az ellenőrzők, ellenőrök elvégzik a munkájukat. Ugye megnézik, hogy a tahográfot megfelelő módon alkalmazzák-e a járművezetők, de ennél tovább is lehetne menni, tehát egyéb menedzsment feladatokat is, vezetői feladatokat is lehet ellenőrizni, odafigyelni a munkaidőre, pihenőidőre, és így tovább. Szerintem ezzel nyilván mindenki egyetért. Még egy dolog, az, hogy műholdas követést is használni lehet. Ezt össze lehetne kapcsolni a digitális tahográf alkalmazásával. Tehát nem csak a munkaidőt és a pihenőidőt lehet így ellenőrizni, hanem a kabotárszabályok betartását is. Nem csak azt, hogy a munkaidő kezdetét és végét regisztrálták-e, nem csak ezt lehet ellenőrizni, hanem valamennyi helyszínt, amelyet az adott jármű a nap folyamán érintett. Szerintem, hogyha ezek az adatok rendelkezésre állnak, akkor már megállapítható, hogy a kabotás szabályokat betartják-e. Ugye ez most jelenleg nem lehetséges. És még valami, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy az érintett fuvarozó vállalatok felelőssége ez, hogy a csalás megelőzése. A bizottság egy olyan javaslattal állt elő, hogy a fuvarozó vállalatok legyenek a jogszabály sértésőt a felelősek, ne pedig maguk a vezetők talán a néppártban, liberális frakcióban voltak olyan kollégák, akik szerették volna ezt egy kicsit felvizezni, vagy nem megtartani, de szerintem fontos. És az utolsó megjegyzésem pedig a hatályra vonatkozik, tehát ugye mire terjedjen ez ki, milyen járművekre, szerintem a lehető legkevesebb kivételt kéne alkalmazni, egy-két kolléga már utalt erre aztán a kilométerek, hogy most akkor 50 kilométer legyen, vagy ne, hát szerintem nagyon sok országban azért 50 kilométer már egy igen jelentős távolság. Most ezt ki bővíteni, vagy megnövelni 200-ra, vagy 250-re, az már túl sok. És még valami, amit említett szintén az egyik kollégám, hogy a 3,5 tonna terhelt tömegű jármű, 3,5 tonnánál kisebb terhelt tömegű járművekkel mi lesz? Ugye, hogyha bevonjuk az összes járművet, mindegyikre vonatkozna a hatály, hát eh, erről nagyon komolyan, eh, ezt nagyon komolyan meg kell beszélni, megnézni azt, hogy mi a követ, mi lenne ennek a következménye. Hát ez tulajdonképpen a tyúk vagy a tojás problémája, hogy most akkor hogy is legyen ez, vagy hol kezdjük a kibővítést, talán a bizottságot kellene először eh, megkérdeznünk erről. Kalemica szór következik, mondja az elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm először is Tikao asszonynak és a tíz további kollégának is, akik most hozzászóltak, mert nagyon érdekes eszmecsere kerekedett itt ki ebből ma délután. Reméljük, hogy sikerül véglegesíteni ezt a kiváló munkát, amit itt együtt végzünk. Hát a módosító indítványok is azt hiszem nagy benyomást tettek itt mindenkire, 342, vagy nem is tudom, hogy pontosan mennyi született. Hát számomra ez azt mutatja, hogy a szakbizottság bizony tisztában van azzal pontosan, hogy mit is jelent a tahográf, és hogy milyen fontos szerepet játszik nagyon sok területen. Tisztességes verseny az egyik például. És azt mondanám, hogy azért vannak itt olyan kérdések, amelyek mondjuk administratív tehernek tűnnek, de hát legyünk tisztában azzal, hogyha ez nincs, akkor nem tudjuk garantálni a tisztességes versenyt, vagy a úti, közúti kögát. Aztán pedig ugye a szociális feltételekről is szótejtettünk ki, tehát nagyon fontos, hogy garantáljuk azt, hogy ebben az ágazatban a munkakörülmények megfelelőek legyenek, hogy az érintett dolgozók jogait tiszteletben tartsák. Aztán ugye a kommunikáció, a GNSS rendszer, egy másik téma, hát azt hiszem, hogy túl léphetünk a kémekről terjesztett történeteknél. Ez javítaná a logisztikai működését is a fuvarozó cégeknek. Itt nem csak arról van szó, hogy a szociális aspektusokat ellenőrizzük ennek a technológiának a használatában, hanem az információkat föl lehet használni a logisztikai tevékenység hatékonyabbá tételére. Engedjék meg, hát egy kicsit így kategorizáltam a módosító indítványokat. Vannak olyanok, amelyek nem tartoznak a hatályra, hatályon belül, amelyeket mondjuk máskor lehet figyelembe venni, vannak olyanok, amelyeket még érdemes máskor megfontolni, és vannak olyanok, amelyekkel érdemes foglalkozni. Öt fő területet érintenek ezek a módosítók. És ezek közül az egyik minden olyan, ami a végrehajtásra vonatkozik, tehát hogy az új tahográfot mikortól kell alkalmazni. A tanács, ahogy javasolja, eh, az egy jó eh, javaslat. Egy másik elem, a képzés, tehát a tisztviselő képzése, akik az ellenőrzéseket végzik, illetve hogy legyen egy európai eljárás, egy hitelesítési eljárás, ez is jó, de hát azért ne essünk túlzásokba, mondjuk a vizsgák harmonizálása, és így tovább, az talán egy picit messze megy. A nemzeti hatóságokra lehetne ezt hagyni. És aztán az ellenőrző tisztviselők pedig másképpen is igazolhatnák a képesítésüket. Volt még egy fontos elem, a súlyos szabálysértések listája, az az egyik módosítóban szerepel. A, ezeknek kell ugye súlyos szankciókhoz vezetni, ez egy nagyon hasznos módosító. Aztán a távoli kommunikációs funkció, Ugye mondtam már, hogy nagyon fontos nem csak a járművezető tevékenységére vonatkozó, hanem egyéb adatokat is kiküldeni, de ha a Bradbird kolléga szavaira jól emlékszem, ugye ezt a funkciót ugye nem arra fogják használni, hogy a vezetőket bírságolják. Németországban például ezt úgy csinálják, hogy ellenőrzik a berendezést, és ha esetleg nem stimmel valami, akkor a következő parkolóban vagy leállási lehetőségnél állítják le csak azokat a járműveket, amelyek esetleg problémásak, a többieket nem állítják le. Tehát így lehet javítani a rendszer használatát. Aztán a delegáltak tusok, persze mi támogatjuk, amit az előadó mondott. A mellékletekből ne emeljünk át túl sok részt a túl sokat a főszövegbe, mert aztán akkor így egy kicsit átesünk a ló túloldalára. A technikai fejleményekhez lehet könnyen, könnyebben igazítani a mellékletet, mint a főszöveget. Van még egy-két téma, amelyek fontosak, de szerintünk későbbre lehet őket hagyni. Valaki már említette például azt, hogy a tahográfokba technikai szempontból milyen érzékelőket lehet beszerelni, hogyan lehet ez a rajta a járművön, és mondjuk a, a tahográf méreteire vonatkozó előírások, és így tovább, amelyek később születnének meg az évben. és a súlyérzékelő és egyéb elemek, ezeket még egy kicsit későbbre lehetne hagyni, mert még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan is lehet megvalósítani, nagyon hasznosak lehetnének a meglévő szabályok végrehajtásának az ellenőrzésében. Aztán a GNSS használata, ugye, hogy a kabotás szabályokat lehessen ellenőrizni, nem feltétlen a szövegnek ebben a részében kell ezt itt megoldani, hanem inkább a piacra vonatkozó részben máshol. És még van még néhány egyéb dolog. Az egyik ugye, hogy a túl szabályozás, hogy már eleve a tisztviselők által ellenőrzésre használt szoftver is harmonizált legyen. Hát ez egy picit bonyolult lenne, és ezt el kerülne kerülni. Aztán vannak még vannak olyan módosítók, 136, 137, illetve a 300-as, amelyek úgy tűnnek, mintha a hátsó ajtón jönnénk mondjuk be, és a tahográf használatával akarnánk módosítani a tahográfot. Nem, ez egy technikai berendezés, tehát kerüljük el ezt a fajta módszert. Aztán pedig a kártyák, a vezetői engedély és a e, kártya egyesítése, a járművezetői kártya egyesítése, Hát az adatvédelmi biztos figyelmeztetett bennünket egyébként, hogy itt még sokkal részletesebb elemzést kell elvégezni, mielőtt egyesítjük ezt a kettőt adatvédelmi szempontok miatt, hiszen itt pontosítani kell az adatok feldolgozását és használatát. Hát nem tértem ki mindenre, legalább tizen hozzászóltak, lehet, hogy egy-két dolgot elfelejtettem, de megköszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak is a munkát, nagyon jól dolgozunk együtt tényleg, és remélem, hogy valóban egy megfelelő, valóban a pontos megfelelő szöveg lesz a végén. Egyébként a tanács is előrébb lépett, tehát mondjuk, hogyha fogom a kivételek híres neves kérdését, akkor ez ugye a tanácsban is már vitatárgya volt, és ugyanazokat a kérdéseket beszélték meg, amiket itt, és a 100 kilométerre jutottak, ez volt a kompromisszum, és szerintem ez egy egész jó észszerű kompromisszum. Nem kell ennél tovább menni. Az eddigi elemzések azt mutatják, hogy hogy ez elég, hát hogyha túllépünk rajta, akkor nem is kell tahográf. Ha három és fél tonna terhelt tömeg alá megyünk, hát most nincs szükség tahográfra, lehet, hogy majd később ezen el lehet gondolkodni, de most nem kell. Tehát így látszik, hogy azért a vélemények már egy irányba tartanak itt egy-két kérdésben, és ezekkel a módosítókkal is, amiket önök benyújtottak, javul a szöveg. Tehát megnézzük, hogy hogy tudjuk összekombinálni ezt a 342 módosítót, úgy, hogy egy észszerű szöveg szülessen, és mielőbb meg legyen a végső megállapodás. Köszönöm szépen. Köszönöm Kalamicos úrnak, és Tikáó asszonytól kérdezem, hogy van-e valami, amit zárásként hozzá szeretne adni. Köszönöm, elnök úr. Részemről Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy gyors megállapodást szeretnénk elérni a tanácsal, de nem bármilyen áron. A tanácsnak is kell néhány lépést elmozdulni a mi irányunkban, kell tennie némi engedményt. Ami az ellenőző hatóságok személyzetének képzését illeti, az elsőrendű fontosságú szemünkben valamennyi ilyen személynek rendelkeznie kell azokkal a készülékekkel, felszerelésekkel, amelyek lehetővé teszik feladataik ellátását. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó, éppen ezért a tanács előnyben részesíti a végrehajtási jogi aktusokat, noha a parlament ezzel kapcsolatban nem fejtheti ki a véleményét. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében a bizottság által javasolt szöveget a parlament elemezheti és erről véleményt alkothat. Ami a mellékletet illeti, tény az, hogy nagyon sok elem újra megjelent a mellékletben, és bekerült a rendelet szövegébe. Melyek az okai ennek? Mindenekelőtt az, hogy a tanács úgy döntött, hogy teljes mértékben lemond a mellékletről, és hogyha a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat használják majd, akkor jó lenne, hogy a bizottság mandátuma lehető legkisebb kiterjedésű lenne, hiszen ez kiatással bír mind a vezetőkre, mind pedig az ellenőrző hatóság személyzetére. Ö, a mi választásunk az volt, hogy megőrizzük a melléklet azon elemeit, amelyek fontosnak tűntek számunkra, és ezeket bevezettük a magának a rendeletnek a szövegébe. Itt a sebesség rögzítéséről, a helyzetváltoztatás rögzítéséről és a súly rögzítéséről van szó. Azt hiszem, hogy a sebesség túllépés, valamint a túlságosan nagy súly bizonyos járművek esetében vezet ahhoz, hogy a közúti közlekedési balesetek száma, valamint súlyossága növekszik. A eh, bíróság nem ellenzi ezen adatok eh, rögzítését. Azt kértük a bizottságtól, hogy eh, szolgáltasson több adatot arra vonatkozóan, hogy műszaki szempontból végrehajtható-e a súlyszenzorok bevezetése. A kivételekről szólva, tény az, hogy nagyon sok módosító vonatkozik erre. Szeretném, hogyha minimális számú kivétel lenne. Sok kolléga elmondta, hogy a rendelet hatáját kizárólag a ö, professzionális járművezetőkre kellene korlátozni. De miért hagyjuk ki a többi járművezetőt? hiszen ők még akkor is, hogyha nem professzionális járművezetők, lehetséges okai lehetnek a közúti baleseteknek. Ha megengedik, szeretnék egy másik észrevételt tenni, ami a vezetői kártya, illetve a gépjármű vezetői engedély egyesítését illeti teljes szívemből kívánom, hogy kompromisszumot tudjunk kialakítani, és egy olyan szöveget tudjunk megformálni, amelyet minden kollégának kiküldhetek. Bizakodó vagyok azt illetően, hogy egyszerűbb, könnyebben érthető szöveget sikerül majd kialakítanunk. Ki bevezettünk néhány rendelkezést a szankciókra vonatkozóan, mivel jelenleg vannak rendelkezések, amelyek az európai jogszabályokban itt-ott elszólva jelennek meg. Éppen ezért nehéz a vállalatok, valamint a járművezetők számára, hogy valamennyi rendelkezést ismerjék, illetve ezeket végrehajtsák. Amikor pedig a digitális tahográfokról van szó, azt hiszem, hogy egyszerűbb, hogy mindez ugyanabban a szövegben jelenjen meg, ez sokkal könnyebben olvasható és könnyebben végrehajtható. Még egyszer köszönetet mondok valamennyi kollégának, akik módosítókat nyújtottak be, és kérem, hogy mindenki ö, tárgyaljon ezekről velem, annak érdekében, hogy optimális eredményt tudjunk kialakítani nem akarjuk a jellegi helyzetet bonyolítani, éppen ellenkezőleg köszönöm. Köszönjük, Tika asszony. Szavazni pedig május 30-31-i ülésünk során fogunk. Ez lehetőséget biztosít a raportőrök és az árnyék előadók számára, hogy kompromisszumot találjanak. Grassúr. Elnök úr, egy kérdést szeretném kérni, hogy ön hogy esetlegesen szolgálatok közéjük velünk, hogy milyen módosítókat tekintenek befogadhatónak, illetve nem befogadhatónak. Ez fontos szempont a kompromisszumok megtárgyása, kialakítása szempontjából. There's a list at the moment that I'm looking. Nos, van egy listám, azt nézem, hogy ez alapján döntöm el, vagy dől el, hogy befogadhatóak-e a módosítók. Meissner asszony 340 346, Ferber úr 313, 315, 316, 317, 307, Kokurtól és eh, a 269, 270 Kumaur 302 és 3, 303 és 304 az Zile úrtól. Tehát ezek eh, olyan módosítók, amelyeknél felmerül a hatály kiterjesztés kérdése, tehát hogy túlmutatnak a takográf rendeletem, ez pedig a takográf rendelettel kapcsolatos, nem pedig a sofőrök munkaidejével kapcsolatos ez a jogszabálytervezet. E, emellett e, még e, amit vizsgálok, a befogadhatóság szempontjából ezek tehát nem döntöttem még, amikor döntök, akkor tudatom önökkel időben. Nyilvánvalóan nyilvánvalóan tanácsot fogok kérni mindenkitől, már úgy érte, hogy egy, egy sor szakértőtől. Akkor most kezdődik a koordinátorok ülése, kérem azokat, akik nem jogosultak részt venni ezen az ülésen, hogy hagyják el a termet, amikor elhagyták a termet, kezdődik a koordinátorok ülése. Köszönöm.